letosztatásáról fogunk beszélni. Amikor, kedves asszonyom, elérünk a mentesítéshez, akkor ennél a napirendi pontnál mindenki szabadon elmondhatja a megjegyzéseit. Nos, tehát köszönöm szépen, akkor nézzük meg a napirendet, amelyet a frakcióelnökök értekezlete elfogadott a következő javaslatok születtek, módosítjuk a napi rendet. Április másodika szerda. Volt egy közös vita a külpolitikáról, közös kül- és biztonságpolitikáról, ezt csütörtök reggelre toljuk át, és helyette a Vilmot jelentés következik a gyógyszerek klinikai vizsgálatáról, amelyet aztán az elektronikus hírközlésről szóló közös vita követ. A második dolog, Munyiz asszony javaslata alapján az iráni stratégiáról szóló ajánlást elhalasztjuk csütörtökre, és ugyanez igaz a főképviselő asszony Iránnal kapcsolatos beszédére, ez is csütörtökön lesz, a közös külés biztonságpolitika vitája után és az egészet a külügyi bizottság állásfoglalása zárja. Ma pedig a szavazáshoz hozzátesszük a Vilmot, jel- Vilmot jelentést, a Kleva Kekusz jelentést. Ezen túl a szerdai szavazásról levesszük a következőket. A két Karim jelentés, illetve a Danzsán jelentést, és ezeket a csütörtöki szavazási időszakra helyezzük át. Ugyanez igaz a Garriga Polédó jelentésre, ami a 2015-ös bevételekről és kiadásokról szól, valamint a Kászpári jelentésről. Ezeket eh, levesszük a napirendről eh, kompletten. És az ötödik bejelenteni valóm, az Omen Ruiten ajánlás eh, szintén lekerül a napirendről, és ehelyett a Zalewski jelentést fogjuk tárgyalni, amely Ukrajnával kapcsolatos az Ukrajnából érkező árukra vonatkozó vámtételek megszüntetéséről vagy csökkentéséről szól. Csütörtökre köve- helyezzük tehát át a közös külés biztonságpolitika vitáját, a főképviselőasszony Iránnal kapcsolatos beszédét, illetve a Fjernál jelentést, és aztán pedig a Del Castillo jelentésről és az Ulfskog jelentésről szóló szavazás szintén csütörtökön lesz. Tehát ezek azok a változtatások, amelyeket az elnökök értekezlete javasolt. Kérdezem, hogy van-e valakinek megjegyezni valója ehhez. Ha nincs, akkor ezeket a módosításokat elfogadottnak veszem, és így az így megállapított napirend szerint fogunk haladni. Kezdjük tehát az egyes napirendi pontok megtárgyalását. Elsőként Wilmot asszony jelentésével fogunk kezdeni, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálata. Én rögtön meg is adnám Glenis Wilmotnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani az összes árnyék előadónak, mert nagyon kiválóan támogatták a munkámat, és együtt rengeteget el tudtunk érni a parlamentnek. Szeretném még a litván elnökségnek a